8000 fiatal és felnőttet bestiális módon rendszeresen lemészároltak. Európa közepén. A világ szeme előtt Srebrenicában a lehető legszörnyűbb európai háborús bűn követték el a második világháború vége óta. Népírtásról van szó, amelynek soha nem szabadott volna megtörténnie. Ez pedig eh, a nemzetközi közösség teljes csődjét jelenti, és eh, mind a mai napig szégyent hoz ránk. Meghajlunk az áldozatok előtt. Az Európai Parlament nevében családjaiknak, rokonaiknak, teljes együttérzésünket fejezem ki. A mai napig nem kapott igazságot minden legyilkolt. A mai napig nem sikerült mindenkit megfelelően eltemetni. Éppen ezért azért fogunk küzdeni továbbra is, hogy az áldozatok és családtagjaik, rokonaik megkapják azt az igazságot, amelyet megérdemelnek. 2007-ben a Nemzetközi Büntető Bíróság végre népírtásnak ismerte el azt, ami történt. Nagyon fontos mérföldkő ez. Főleg azért, mert ez a tömeggyilkosság egy olyan területen történt, amelyet az ENSZ biztonságosnak nyilvánított. És a nemzetközi közösség nem tudott mit tenni az emberi jogok tömeges megsértése ellen. Az Európai Parlament már kétszer állásfoglalt a szrebrenicai népírtás tekintetében 2005-ben és 2009-ben. Akkor volt Jugoszlávia összes áldozatáról megemlékeztünk. Ma, 20 évvel később pedig megújítjuk kötelezettségvállalásunkat. Srebrenicát nem fogjuk elfelejteni hiszen megbékélés, hölgyeim és uraim, emlékezés nélkül nem lehetséges. Megbékélés csak is akkor lehet, amennyiben elismerik az áldozatok fájdalmát. Hogyha visszagondolunk, hogy milyen mérges retorika, milyen populista úszítás készítette elő az etnikai tisztogatásokat. Ha emlékszünk arra, hogy a Balkán multietnikai sokrétűségét és vallási sokrétűségét tagadták. Újra akarták rendezni a határokat. Mindazokat megakadályozók, akik új démonokat akarnak életre kelteni, és régi démonokat visszaidézni. Éppen ezért, hölgyeim és uraim, a megemlékezések ezért fontosak. Hogy ne felejtsük el, hogy a romboló erők mindig itt vannak közöttünk. Lunacek alelnök asszonyt kértem meg, hogy képviselje június, július 11-én Srebrenicában az Európai Parlamentet. Az Európai Parlament fáradhatatlanul képviseli a nyugati Balkán európai perspektíváját hiszen a biztonságos és stabil partnerség a szomszédunkban saját érdekünk. Nagyon fontos, hogy a Nyugat-Balkán országai is a demokrácia és a jogállamiság felé haladjanak. És ennek előfeltétele pedig a megbékélés. Szeretném megkérni Önöket, hölgyeim és uraim, hogy a szrebrenicai áldozatok emlékére álljanak fel. Vielen Nagyon szépen köszönöm. So, meine Damen und Hölgyeim és Uraim!